félénk ez a megfogalmazás a szövegben, de mindenféleképpen eltökélten kell kezelni ezt a témát, hogy a tagállamok megértsék, hogy hozzájárulásuk nagyon lényeges ezen kihívás kezeléséhez. Ezen az úton kell tehát járnunk, erős ambíciókkal a környezeti fenntarthatóság tekintetében, ugyanakkor meg kell segítenünk azokat, akik esetleg lemaradhatnak. Fontos tehát a szociális befogadás, ez fontos, hogy az európai polgárokat lelkesíteni tudjuk-e terviránt. Köszönöm. Most pedig Kányász képviselő kap szót egy perc elnök asszony, biztos úr. A makroökonomiai intézkedések mögött emberek állnak. A fenntarthatóság egy elv, egy célkitűzés, azonban ennek az árát, mint a válságok árát, és mindig a legszegényebbek fizetik meg. A változásokat, az átállásokat nem lehet úgy megoldani, hogy a leg, védtelenebbek, szegényebbek lássák ennek kárát, igazságos átváltásra van szükség, méltányos átállásra. Ehhez azonban bizonyos elveket úgy fogalmaznak meg, mintha elfelejtenék, hogy emberek állnak a háttérben, embereket érint ez. Célkitűzéseket, értékeket kell követnünk, olyan szociális pillért kell kifejlesztenünk, amely, amely megfelel minden elvünknek, E, ezeknek azonban objektívnak és konkrétnak kell lennie, hogy a polgáraink pontosan érezzék és lássák, hogy soha többé nem kerülhet arra sor, hogy bármilyen átállás vagy bármilyen e, krízis a legvételenebbeket, a legszegényebbeket sújtsa. Ernest Urtasun. Köszönöm most. Köszönöm most pedig Urtasun képviselőnek adom meg a szót. Hogy... E, Köszönöm szépen, alelnök asszony, hogy a beruházási tervet és a méltányos átadási alapot bemutatta, ezek alapvetően fontosak a zöld megalapodás szempontjából. Néhány megjegyzésem azonban lenne, szeretnénk, hogyha biztosítanak bennünket arról, hogy az a feltételességi kritérium, ami a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos, hogy ez mindenféleképpen kötelező jelleggel legyen beépítve. Ez központi elem, ebből a szempontból sem hagyhatunk senkit lemaradni Másrészt, ami a beruházási terveket illeti, úgy gondolom, úgy érzem, hogy egy kicsit nem eddig ambiciózus ez. Ugye említ, említhetném a, a Juncker tervet, ahol volt egy kis pénz, és ehhez képest ígértek tagállami forrásokat is. Nos, ahova most elértünk, vannak kétségeim, fenntartásaim. Sokkal ambiciósabbnak kell lennünk, kérem, legyünk ambiciózusabbak a finanszírozás tekintve is. Köszönöm, és most pedig Paulo Borkia kap szót egy percre. Nagyon sok munkahely van veszélyben Európában, eh, hasonlóak a számok, eh, ebből lehet a következő foglalkoztatási válság. Eh, az európai bizottság eh, javasol egy eh, tervet eh, úgy, hogy tudja, hogy ez rontani fog a foglalkoztatás helyzetén ezen a kontinensen, ahol elkezdődött az ipari forradalom, milyen erőforrásai lesznek ennek az alapnak, különös tekintettel arra, hogy ezer milliárd hiányzik, és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 asszony, biztos úr, nem tudom, hogy észrevették-e, hogy az önök támogató is igent mondanak, igen, de. Ez azért van, mert ez a terv nagyon általános, és nem elég azt mondani, hogy megígérünk ezt meg azt. A bizottság megkapta a polgárok bizalmát, két minden országban úgy döntöttek, hogy 40%-kal csökkentik a kibocsátást, a bizottság céljait követve, de most mindezt a kukába dobhatjuk? Lenne egy kérdésem ezen által számokat illetően mert néha a matematikai gazdasági logikát nem követik ezek. Honnan jön ez a 7,5 milliárdos forrás új adókból, és ha igen, melyekből? És mi történik ezzel a 7,5 milliárddal? 100 milliárdot ígért a bizottság. Hogyha lesznek új beruházások, melyek lesznek ezek? Adjanak pontos információkat. Aztán szó esik itt 300 millió euróról magánberuházásokból. Hogyan akarják ezt elérni? És még egy kérdés. Mikor lesz új klímatörvényünk? Mert most már csak 70 nap maradt. Köszönöm. Líze úr következik. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt alelnök úr, tisztelt kollégák. Nagyszerű elképzelésnek tartom, hogy Európa klíma semleges óhajt lenni, és a régi bizottság már 2016-ban felvázolta, hogy hogyan akarjuk ezt elérni, plusz munkahelyekkel és plusz gazdasági növekedést generálva. De ez jó keretfeltételekre van szükség, és egyes régiók nak nagyobb erőfeszítésekre van szükségük az átállásban, mint másoknak. Ezért jó, hogy létezik a mértányos átállási alap, és ez ezen embereknek is segít. Ezt minden régióban meg kell tennünk Európában. Nem használhatjuk a régi kritériumokat az új cél eléréséhez. A gazdagabb régiókban is kihívásokkal szembesülnek az emberek, amelyeket a szénről való leállás nélkül nem kellene kezelniük. Európa persze ezt nem, teszi, nem teti meg egyedül, nemzeti hozzájárulásra támogatásra van szükség, és a bizottságnak a támogatásokat engedélyeznie kell. Az ETS-ről is beszélnünk kell, és ezt ki kell terjesztenünk, ezt támogatja a frakcióm. Ott még sok lesz az ellenállás, de azt hiszem, hogy meg tudunk állapodni végezetül. Egy kollégát méltatnék, aki mögöttem ült, és utána fog szólni, amit tulajdonképpen elhibázott, hiszen ő a méltányos átállási alap kiagyalója, nélkül nem lenne ez a javaslatunk. Jelzsi Buzeknek mondok köszönetet a kötelezettségvállalásaért, és küzdünk, hogy elérjük a célunkat. Köszönöm. Most pedig Dannika képviselőnek adom meg a szót egy percre. Köszönöm, e, alelnök e, úr, Szeretném üdvözölni a bejelentését azzal kapcsolatban, hogy 7 és fél milliárdot szánnak az átmeneti alapra. Emellett szeretném üdvözölni azt a bejelentést is, miszerint az Európai Beruházási Bank támogatni fogja azokat a terveket, amelyek a szénmentesítéshez vezetnek az Európai Unióban a bank részvétele, beavatkozása Romániában nagyon is szükséges, hiszen 80 milliárd euróról van szó az elkövetkezendő években. Ez egy hatalmas összeg, és a bank nélkül ez nem lenne lehetséges. A beruházási bank általában eddig a leggazdagabb európai országokat támogatta, és nagyon keveset adott a az inkább rászorulóknak. Éppen ezért azt szeretném, hogyha mostantól elkezdődnének azonnal a legsürgősebb projektek, csak úgy, mint a szociális projektek, amelyek ezekben a régiókban különösen fontosak, hiszen Romániában sok ember érintett. Köszönöm, most pedig eh, Pascal Canfán következik egy percre. bonjour. Köszönöm, eh, én eh, francia képviselő vagyok ott a franciák eh, sárga mellényt vettek fel, ezzel hangsúlyozva, hogy ez, ez az átmenet méltányos kell, hogy legyen eh, az Európai Bizottság első aktusa azután, hogy a zöld megállapodást eh, bejelentették. Ez az igazságos átmenet alap kell, hogy legyen azért, hogy senki ne maradjon az útszélén, egy régió sem se maradjon le. A szélső jobboldalinak, szélső jobboldali kollégáknak mondom, eh, akik azt mondják, hogy ez túl drága lesz és eh, elfogadhatatlan, hogy eh, kérem menjenek el Velencébe és kérdezzék meg az ottaniaktól, hogy túl drága-e fellépni a klímaváltozás ellen, vagy menjenek el ma Ausztráliába és kérdezzék meg, hogy túl sokba kerül-e a klímaváltozás elleni harc, ugyanis a a tétlenség kerül iszonyatosan sokba, amellett, hogy elpusztítja a kontinensünket. Kérem, ne a visszapillantó tükörbe nézzenek, hanem előre, a bizottság pedig tegye le az asztalra azt a pénzt, ami kell, és ezt a parlament támogatni fogja. Köszönöm. Elfogad egy kérdést, egy kékkártyás kérdést természetesen. Nos, akkor Wisniewska kollega nő felteszi a kérdést. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr, ön francia képviselő, meglep, amit mondott, mert valójában a sárga mellényesek nem az ellen lépnek fel, amit ön mond, az önök az önök energiamixében csak 2% a szén, nálunk ehhez képest nagyon sok. Az ilyen klímapolitika a lengyel gazdaságnak sokkal többe kerülne. E, az kell, ugye az a probléma, hogy nem hallgatják meg az embereket azok, akik kormányoznak alapvetően. Köszönöm valóban fontos, hogy ott legyen ez a pénzalap. Támogatjuk is, különös tekintettel azért, mert olyan országokban, mint Lengyelországban más a kiinduló pont, és én annak örülök, hogy Lengyelország a karbonsemlegességet nem blokkolta decemberben. Megtették volna, de nem tették meg, ez jó dolog. Fontos, hogy legyen európai szolidaritás azért, hogy például Lengyelországban végigkísérjük ezt az át átmenetet. Ne adjanak a számba olyasmit, amit nem mondtam. Az ilyen alap arra lesz szükséges, hogy ne hagyjunk senkit az út szélén, különösen ne azokban az országokban, ahol több pénzre van szükség, és ilyen Lengyelország is. Köszönöm szépen. Most pedig Andrészen képviselőnek adom meg a szót. Válaszokat kell adnunk az 50 éves lengyel bányásznak, a 20 éves dán klímaaktivistának, de annak a, a 520 ezer európainak, aki asztmában betegedett meg. Kevés változás történt, és nem elég a számadatokat reciklálni. Ott van a régi Juncker féle pénzügyi keretjavaslat, és Öttinger úr ebből származik ez. Ugye magánberuházásokról szólunk, de önmagukban ezekkel a Green Deal-t nem tudjuk finanszírozni. A koncernek, mint az RVA vagy a Siemens nem gondoskodnak majd arról, hogy az 50 éves szénbányásznak legyen munkája újra, és a levegő tiszta legyen beruházásokra van szükség, több bevételre az EU költségvetésbe a Google-t és az Amazon-t meg kell adóztatnunk, és a klímakárosító importokat más országokból széndiokszid adóval kell sújtani. Együtt kell elgondolkodnunk mindezeken, és így lesz a többi pénzügyi keret sikeres. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Klotz képviselőasszony következik egy percben elnök asszony, sok országban a szén és a földgáz az egyetlen energiahordozó a klímasemlegesség felé a párizsi megállapodás azon a tényen alapul, hogy mindenki a saját forrásait használja hiszen nem lehetne különben fenntartani az energiabiztonságot Lengyelország sajátosságára, mert sort kerítettek, megemlítették itt a bizottság részéről, és ezért kérünk technológiai szinten rugalmasságot a klímasemlegeség felé vezető úton. Számunkra csak 2070-ig lesz elérhető a klímasemlegesség. A klímasemlegesség már 2050-ben blackoutot eredményezhet. Ebben a helyzetben nem lenne jó tovább használni a szint. olyan üzemanyagként, üzemanyagként, amely az energiabiztonságot garantálja. És persze beruházni időközben, hogy korszerűsítsük a szén erőműveinket. Ezek mentik meg most a német gazdaságot amely a szélerőművekkel kevés energiát állít elő. Próbáljunk tehát felelősek és őszinték lenni a polgárokkal szemben. Köszönöm. Carvalho, czas wystąpienia jedna minuta. Most pedig Carvalho képviselő kap szót egy perc. Köszönöm szépen. Az Európai Unió teljes joggal tulajdonképpen egy ambiciózus elképzelést tett magába. Ezen a téren azonban ahhoz, hogy ez sikeres legyen, két alapvető dolgot figyelme kell vennünk először is az európai politikákat, ezekkel a prioritásokkal össze kell hangolni. Másrészt a beruházásokat úgy kell megvalósítani, hogy azok méltányosak legyenek, e, a célkitűzött, e, a célkitűzéseknek megfelelően azokkal arányosak legyenek, és nem a meglévő költségvetésbe kell őket finanszírozni a, nagyon fontos a tiszta technológiák kifej, kifejlesztése, határokon átnyúló energia hálózatok erősítése, rugalmas és egyszerű támogatásokra van szükség tagállami szinten is, és különösen figyelembe kell vennünk azt, azokat, akik számára legnehezebb lesz az átváltás. A gazdaság egyetlen ágazatát sem hagyhatjuk az útszélén, nem szabad, hogy lemaradjanak, és különösen az emberekről kell gondoskodnunk, és ezzel be is fejezem. Köszönöm. Most pedig Fernández képviselőnek adom meg a szót egy percre. Muchas gracias, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözölni szeretném a bizottság alelnökét. Szeretném megköszönni Timmermans úrnak, amiért Asturiasra a régiómra hivatkozott Észak-Spanyolországban, amely évtizedek óta szenved, már a 80-as évektől a megszorítások miatt, ugye ami a kőolajja volt, volt kapcsolatos, most pedig új kihívással nézünk szemben, nevezetesen e, a klímaváltozásra kell választatnunk régiókban, mint Európa egész, e, egész Európában. Figyelembe kell vennünk az, hogy valóban küzdenünk kell a klímaváltozás ellen, ugyanakkor szocialistaként az is fontos, hogy ez a folyamat e, kiegyensúlyozott legyen, megfontolt, és az összes európai polgár érdekeit szolgálja. Ennek szellemében kell elkezdeni a tárgyalásokat, hogy annak ellenére, hogy nyilván sok téma még lóg a levegőben, amelyeket a jogalkotási folyamatban kell majd tisztázni, ugyanakkor azt kérném hangsúlyosan a bizottságtól, hogy a lehető leghamarabb határozza meg ezeket a komoly kötelezettségvállalásokat. Cornera. Czas wystąpienia jedna minuta. Sprich Körner képviselő kapszott egy perc. Frau Präsident. Elnök asszony, köszönöm Kedves kollégák, köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak ezért a javaslatért, a Green Deal-re és a méltányos átállási alapra vonatkozóan. Azt hiszem, hogy a klímaváltozás elleni küzdelmet végre bátran, optimistán kell kezelnünk, mégpedig új elképzelésekkel, vállalkozói szellemmel, innovációval, nem pedig tervgazdasággal, tilalmakkal és lemondással. Csak akkor érjük el ezt, hogyha a gazdaság valóban ebben az irányban fejlődik, a magán tőkét, ehhez mobilizálnunk kell, nem tudjuk ezt elérni, hogyha egy olyan üzleti modellt alkotunk, amely nem mobilizálja a magánberuházásokat. Ehhez az Európai Beruházási Bankot több forrással kell ellátni, és Németország remélhetőleg ezt végre belátja majd, és gondoskodik erről. Még mondanék valamit, amit eh, a kolléga úr vidék kapcsán mondott, sajnos már ő elment innen, de Északról a Westfáliai képviselőként nagyon fontos ez a téma számomra. A Rúrvidék egészen más terület, más helyzetben van, már évtizedek óta nem volt gazdaságilag kifizetődő a szénkitermelés, és évtizedekig kapott szubvenciókat ez a terület. Máshogy kellett volna ezt kezelni, sokkal hamarabb támogatni kellett volna az embereket, új munkahelyeket teremtve, és pontosan annak kell, ennek kell most történnie. A klímaváltozást kezelni kell, és meg kell teremteni jövőben mutató munkahelyeket. Elnök, köszönöm. Petra de Sutter következik egy percben. Köszönöm. Az európai zöld megállapodás egy sürgős és szükséges válasz az Európai Unió részéről. Méltányosnak és igazságosnak kell lennie, éppen ezért én üdvözlöm ezt a közleményt, amit itt hallottunk, de ami még fontosabb, finanszírozni kell az igazságos átmenet alap azokat az országokat segíti, amelyek foszilis erőforrásoktól függnek. Én azt remélem, hogy nem arról lesz majd szó, hogy lefizetik azokat a régiókat, amelyek vonakodtak megtenni a szükséges intézkedéseket, még akkor is, ha azt megtehették volna. Alelnök úr, ön egy nehéz megállapodás kell, hogy létrehozzon vonakodó tagállamokkal, de ne adja fel, teljes mértékben támogatni fogjuk tegye eh, feltételessé a finanszírozást, azok a tagállamok, amelyek pénzt kapnak, teljesítsenek is. Szükség lesz eh, phase-out tervre is, illetve nemzeti klímatervekre. Köszönöm. Most pedig Visnyevska eh, kollega kap szót egy percre. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Ma egy igen nehezen átlátható tervről értesültünk azzal, hogy mit akar tenni a bizottság ezzel az alappal, miközben valószínűleg eh, nem elég a pénz sem. Eh, itt csak a névben szerepel az igazságosság, amikor az Envi bizottságban kérdezték eh, az illetékes biztost arról, hogy mit tegyenek eh, az országaink szén eh, munkásai, illetve eh, szénipari alkalmazottai. Nem kaptunk megfelelő választ. Az ETS-re utalgattak, ugyanakkor nem igazságos rendszer ez. Biztos úr, Ön már összeszámolta, hogy mennyibe kerülne Lengyelországnak mindez? 80%-a az energiamixünknek szén alapú. Mekkora pénzzel, milyen pénzzel számoljunk? De mindenképpen időre van szükség. Ursula von der Leyen azt mondta, hogy nem hagynak hátra senkit az útszélén, teljesítsék, amit ígértek. Köszönöm. Most pedig Megadom a szót Isabel Benjumea, Benjumea képviselőnek egy perc. Köszönöm, elnök asszony. A zöld megalapodás alapjai a környezetvédelmi elveken alapulnak, azonban ez nem okozhat károkat sem a gazdaságnak, sem a polgároknak kezdenek az emberek belefáradni a széndiokszidmentesítés jelszavaiba. A gazdaságnak továbbra is versenyképesnek kell lennie, és a polgárok sem fizethetik meg ennek az árát. A szénről való leválás során fontos, hogy kompenzációs intézkedéseket alkalmazunk. Spanyolország és annak bányászati területei ezzel nagyon is szembesülnek. Nem lenne logikus, hogy egy olyan tagállam, amely az utolsó betűig betartotta az erre vonatkozó eu szabályokat, most úgy tekintsünk rá, mint hogyha nem tett volna semmit, nem végezte volna a házi feladatot. A méltányos átváltás különösen a régiókban fontos, fontos az újrahasznosítás és a gazdaság átalakításának a támogatása, hogy az emberek képesek legyenek a saját jövőjüket megépíteni. Nem szabad az, hogy lemondjuk a társadalmi békéről. Fontos, hogy az eredményeket és a kézefogható célkitűzéseket tudjuk letenni az asztalra egy olyan új energetikai modell keretein belül, amely versenyképessé is tesz bennünket. Köszönöm, most pedig Agnes Jongerius képviselő asszony következik egy. Voorzitter, vooruitgang mogelijk maken, ook sociale vooruitgang. Dat is onze inzet. En... Köszönöm. A társadalmi előrehaladáshoz szükség van a szociális Európa ütemtervre, ebben az ütemtervben nem minden egyértelmű, a szándék azonban igen, senkit nem maradhat, nem hagyhatunk az útszélén, tudjuk, hogy az energetikai átmenet megváltoztatja a munkavilágát is, új állásokat kell teremteni, új pénzekből, több pénzre van szükség ahhoz, hogy a fenntarthatóságot biztosítsuk, és mindez méltányosan történjen. E, talán itt az agrár alapokra is érdemes lenne egy pillantást e, vetni. Mindenkinek e, joga van méltányos bért kapni, bérezést kapni, azoknak is, akik az új digitális ágazatokban, a platformokon dolgoznak. Én örülök annak, hogy a bizottság fel akar lépni a klímaszegénység ellen. Nagyon nehéz ugyanis ezt az átmenetet végig vinni az állam és kormányfők annyi tervet előterjesztettek, a szociális Európára is kell, hogy maradjon pénz. Köszönöm, most pedig Hújtem a képviselő kap szót, egy percre köszönöm elnök asszony, és köszönöm a szót. Az ausztrál erdőtűzek azt mutatták, hogy fel kell lépni a klímaváltozás ellen. Az európai zöld megállapodás csak akkor fog működni, hogyha az emberek és a vállalatok támogatják, és ha mindezt komolyan vesszük. Nincs értelme olyan helyzetet teremteni, amikor az emberek nem tudják kifizetni a rezsiköltségeiket, és az innováció nem ad megoldást a klímaváltozásokra. Én a hosszú távú tervezésnek vagyok a híve, valami fajta hitelre gondolok, vagy adóintézkedésekre. A, az, azt gondolom, hogy ahelyett, hogy az adófizetőtől kérnénk még több pénzt, legyen meg bennünk a politikai tisztesség, és eh, csoportosítsuk át a prioritásokat, eh, valamint a pénzeket a már létező költségvetésben. Az európai tagállamoknak eh, legelőször is azt kell biztosítaniuk, hogy mielőtt még több pénzt kérnek, tisztességesen használják fel a már meglevő pénzeket. Az Európai Bizottság nem lehet egy pénzautomata. Köszönöm, Rossz képviselő. Köszönöm. A méltányos átállási alap egy jó hír, hiszen csak akkor történhet meg az átmenet, hogyha a szociális és méltányos. Nem ugyanaz a kiinduló pontja az összes régiónak. Vannak nagy széndiokszid kibocsátásúak, mint például a szénerőművek. Ezekben a régiókban gyakran központi szerepet töltenek be ezek az ágazatok. Jövedelmi és foglalkoztatási szempontból is nem szabad az útszélén hagyni ezeket a munkavállalókat tartós megoldásokra van szükség, átképzésre, hogy megújuló erőforrások vagy körforgásos gazdaságban elhelyezkedhessenek ezek az emberek. Együtt kell működni azokkal a régiókkal, amelyek nagy átmenetet kell, hogy átéljenek. Emellett szigorú feltételességre van szükség. Nem lenne elfogadható például az, hogy a foszilis energiát támogassak ebből a pénzből. Éppen ezért ébernek kell lennünk, amikor végrehajtjuk a zöld megállapodást. pani poseł Christ, pan poseł Christian. Most pedig Bussaj képviselőt hallgatjuk meg egy percben. Köszönöm. A pénzügyi stabilitás alapot képez számunkra, és az a méltányos átállási alap az Ipari Szakbizottság, illetve Buzek elnök úr szerint az energia átmenet negatív következményeit fogja enyhíteni. Szeretném kiemelni, hogy fontos az energia elgazat megfelelő támogatása. 41 régió esetében fontos az, itt nagyon sok szén kitermelő régió van, néhány ilyen van Romániában is megfelelő finanszírozásra van szükség az energia átmenetre, új gazdasági modellre, új munkahelyekre, átképzésre, azon személyek esetében, akik elveszítik munkahelyüket. Ezáltal viszont más programokat vagy a kohézis alapot nem terhelhetjük. Elnök, Kosztenca Krél következik. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm a Green Deal-re irányuló javaslatot, és ezáltal a méltányos átállás alapra irányuló javaslatot is. Az érintett régiókat erősebben és potlagosan kell, hogy segítsük. Két dolog viszont hiányzik számomra a javaslatból. Az első dolog a finanszírozás kérdése. Azon a kérdésen túl, hogy 7,5 milliárd elégséges-e vajon ezen célokra, a régi forrásokat, például a kohéziós politika terhére nem használhatjuk fel, új, friss pénzre van szükség, a támogatásra szoruló régióknak nem okozhatunk kárt azáltal, hogy elveszük tőlük ezeket a forrásokat. Mindenkinek jó tárgyalásokat kívánok az új MFF kapcsán itt a tagállamok javaslata még alá megy a bizottság javaslatának. Aztán a második dolog a támogatási szabályok kiigazítása, mert a nagy vállalatoknak elő kell készít, készülniük az átmenetre, és nem csupán a munkanélküliket kell támogatni, hanem új perspektívákat kell nyitniuk a foglalkoztatottak számára. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Pekarinen következik egy percben. Elnök asszony, a méltányos átállás alapja nagy kihívást jelent, ugyanakkor lehetőséget is. Ezt végre tudjuk hajtani, új forrásokra van szükség, ugyanakkor képesnek kell, hogy legyünk arra, hogy a mellétező eszközöket is kiaknázzuk, mint például az Európai Beruházási Bank eszközeit. Jelenleg az EU költségvetés egyharmada fordítódik a kohéziós és regionális politikára. Ezen forrásokat is e, e célokra kellene használni, hogy az igazságos átállás lehetővé váljon. A forrásokat oda kell összpontosítani, ahol a foszilis e, e, tüzelőanyagokról, mint például a szénről átállnak, és ez nagy szociális problémákat okozhat. az ipari folyamatok finanszírozására is forrásokat kell fordítani, olyan folyamatokra, amelyek kevésbé terhelik a klímát. Ezt várja az európai ipar, hogy ne függünk továbbra is a szintől. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Timmermans úr, tisztelt Dombrovskis úr! A valódi klímavédelem nem létezhet az igazságosság nélkül, ezért jó az, hogy önök ezen dimenzióra is gondoltak. Mindenkit be kell vonnunk. A jövőbe az új munkahelyekbe kell beruházni, hogy egy klímabarát, igazságos Európa alakuljon ki a lehető leghamarabb. Amit eddig bemutattak, az túl kevés új források helyett az a régi eszközöket akarják átcsoportosítani. Beruházásokat helyeznek kilátásba, ugyanakkor a szén kilépéshez nem kötik ezek feltételeit, ez nem lehetséges. A szén elhagyása feltétel kell, hogy legyen az európai forrásokhoz való hozzájutáshoz. De a német szövetségi kormánynak is vállalnia kell felelősségét. Klímavédelmet akar, de nem akar plusz forrásokat rendelkezésre bocsájtani, ez nem működhet. A klímavédelem nem létezik nulla tarifával. Virágos szólamokkal nem tudunk új európai gyorsvonatokat, szélerőmű parkokat vagy korszerű autókat létrehozni. Klímavédelemre és igazságosságra van szükség, de ehhez önöknek és a német szövetségi kormánynak következetesennek kell lennie. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót Jarubász képviselő képviselőnek. przyjmujemy na siebie wielkie pionierskie w skali świata zobowiązanie dotyczące neutralności. köszönöm. Nagy felelősségünk van 2050-ig a klíma ambíciókat meghatároztuk 2030-ig. Ez a belső gazdaság teljes átalakulását vonja maga után, nem csak az energiaszektorét, és ennek természetesen lennének szociális következményei is, ezért is kell, hogy méltányos legyen ez az átállás méltányoljuk, hogy ez az alap rendelkezésre fog állni, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy azokat az országokat és régiókat kell, hogy támogassa, amelyek nagyobb kihívással néznek szembe az energiátmenetben, illetve a GDP arányosan nagyobb költségek terhelik őket az átmenetig miatt a parlament által javasolt pénzeket adják meg. Nyilván mindez csak a kezdet, és ezt folyamatosan meg kell erősíteni. Ez egy prioritásos alap kell, hogy legyen. Köszönöm. Köszönöm, és most pedig Margarida Márkes következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alelnök asszony, először is gratulálni szeretnék a bizottságnak. Ez a három dokumentum együtt jelentős csomagot jelent. A klímaváltozás egyenlőtlenségeket szül a társadalomban. El kell ezt ismernünk, és lépnünk kell Európában. Ezen egyenlőtlenségekkel szemben föl kell lépnünk. A jogalkotási erőfeszítéseinknek ugyanezt kell tükröznie. A tagállamok más-más helyzetben vannak a széndiokszid kibocsátása kapcsolatban. A tagállamok is és a régiók is más-más szinten fektettek be az átállásra. Portugália például ma nagyon jó helyzetben van eh, a megújuló energiaforrások szempontjából, mert eh, prioritizálta ezt a célkitűzést, ezt az ambíciót, és jelentősen befektetett a megújuló eh, energiaforrásokba. Követtünk el ezt természetesen az összes ilyen régióban, amelyeket érint az energetikai átállás, a gazdaságuk modernizálása, és ennek szellemében köszönöm is. Köszönöm. A következő felszólaló Hongren képviselő. Egy percben. behöver givetvis en rättvis omställning. Det finns mycket bra i det här förslaget. Eh, det gäller bara att det inte händer... Nos, teljes mértékben támogatom a méltányos átállást. Nagyon sok minden van a javaslatban, amit ö, szimpatikusnak ö, találok. Ugyanakkor van egy-két dolog, amit tisztáznunk kell először is. Az a javaslat, ahol a méltányos átállási alapról beszélünk, ott igazándiból nem szerepel az az elvárás, hogy azok az országok, amelyek pénzt kapnak ennek szellemében, azok kötelesek is teljesíteni a klímaváltozási célkitűzéseket. Ugyanis ha egyszerűen csak kiosztogatjuk a pénzt egyes országoknak csak azért, mert náluk gazda, szénre alapozódik a gazdaság, akkor ennek csak akkor van értelme, hogyha ennek fejében ők valóban lépéseket tesznek annak érdekében, hogy elmozduljanak a szélalapú gazdaságtól, más modellek, új modellek felé, és kompenzálják azokat az embereket, akik elveszítik a munkahelyüket, amikor a foszilis energiaforrásokat kivezetjük. Amikor az embereket eh, eh, helyezzük, ha az embereket helyezzük a politika központjába, akkor sikeresek leszünk. Köszönöm, elnök asszony, mondja Búza képviselő. Szeretnék eh, ki, szeretném kifejezni egyetértésemet ezen bizottság javaslatát illetően. Ez konkrét megoldásokat tartalmaz azon régiók tekintetében, amelyeknek erre szükségük van itt van tehát a javaslat, és most beszélhetünk róla. Nagy örömömre szolgál mindez. Nagyon sok elképzelés hangzott el, nem szeretnék most ezekre visszautalni, csak annyit szeretnék elmondani, hogy az Európai Parlament többsége kedvezően fogadja ezeket. Van időnk a jelentés megvitatására, a háromadő megbeszélésekre is. Most egy általános észrevétellel élnék. Az alapok arra szolgálnak, hogy a kockázatoknak kitett régiók polgárait is meg lehessen győzni arról, hogy a 2050-ig a klímasemlegesség elérése velük együtt érendő el, és nem fogjuk őket kihagyni, hátrahagyni. És ez különösen érinti a bányász régiókat, a katovicai COP24-es találkozó lezajlott, és tudjuk, hogy pontosan ezen régiók számára kell több forrást fenntartani. Most felhívással élnék a biztosok irányában, annak érdekében, hogy más forrásokat is szenteljenek ezen átalakulásnak, amelyek a többéves költségvetésből adódnak. Elnök, köszönöm. Most Szatúri képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák amikor a méltányos átállási alapról szólunk, és a szociális igazságosságról, akkor uh, itt sajnálom, hogy Schmidt biztosan nincs jelen. A munkai biztonság, környezetvédelem, lakhatás, energiaszegénység, a hajléktalanok szemének csökkentése, mindezen témák feltételei az igazságos és szükséges átmenetnek. Európában mindenhol tudják, hogy léteznek egyenlőtlenségek, és ezek súlyosbodnak. A globális felmegedés még mm, elmélyíti ezeket az egyenlőtlenségeket, és ez a szélső jobb oldal már hagyja a vizet és destabilizálja Európát. Sokkal több vállalásra van szükség a szociális igazságosság tekintetében, és jó lenne, hogyha kijelentenénk, hogy többet várunk, mert a szociális pillér kiépítése konkrét valóságá kell, hogy váljon az összes polgár számára mindenhol Európában. Köszönöm, most pedig Bogovics képviselő következik. Európa se odločila, da odgovori na podnebne... Európa úgy döntött, hogy reagál a klímaváltozásra és az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzetekre. Ez az új eh, zöld megállapodásunk, ennek azonban megvan maga ára, és ma nem más Eh, van itt előttünk az asztalon, mint egy olyan javaslat, amely a méltányos át, eh, alapra vonatkozik, és természetesen támogatjuk is azokat, akik leginkább eh, megfizetik ennek a váltásnak az árát, így például a szlovén bányászati ágazat ilyen érintett terület, hiszen az áramnak az egyharmada a bányászati területekről jön, azonban nem csak ők fizetik meg mindennek az, a zöld megalapodásnak az árát. Ezért a következő pénzügyi, többéves pénzügyi keretben, az EU-s költségvetésben további rendelkezésekre is szükség, intézkedésekre is szükség van, amelyek figyelembe veszik azt, hogy új energiaügyi infrastruktúrákat kell létrehozni, az acélágazatot, az autóágazatot is érinti az energia modellváltása, és nem szabad elfelelkeznünk a többi politikákról sem, ezért a költségvetés tárgyalása során világos elképzelésekkel arról rendelkeznünk, hogy mennyiben fog kerülni nekünk ez a zöld megállapodás, és honnan jön a pénz rá. Ott már Harris egy percben mondja az elnök. Hmm. Tisztelt elnök urak! helyes és szükséges célokat tűzünk ki, és még nem tudjuk, hogy ezek elég ambiciózusak-e. Tudjuk, hogy nincsenek, nincs olyan egyetlen intézkedés, amelyel végre lehet hajtani ezen célokat. Sok ö, helyen kell fellépnünk, és forrásokat felhajtanunk. Éppen ezért fontos, hogy ez a 260 milliárdos forrás, amit igénylünk az új beruházásokra, az évente meglegyen, és az 1000 milliárd eurót az elkövetkező 10 évben mobilizáljuk. Tudjuk, hogy be kell ruházni a kutatásba, hogy vezető szerepet játszunk a technológia területén. Fontos, hogy létrehozzuk a méltányos átállás alapját, mert vannak hátrányos helyzetű területek, és tudjuk azt is, hogy szociális problémák léphetnek fel, hogyha ez az átalakulás fenyegeti a szociális kohéziót, az Európai Unió szociális pillérét mindenképpen végre kell hajtanunk ennek megakadályozására. Nagyon sokat tennivalónk, de vállalnunk kell ezeket a kihívásokat. Elnök, nagyon köszönöm. Dorfman képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Alelnök úr, azt hiszem valamennyien egyetértünk abban, hogy energiaátmenetre van szükség, és más nyersanyagokra van szükség, fenntartható, megújuló nyersanyagokra, kevesebb széndiokszid kibocsátásra. Ugyanakkor vannak itt veszélyek, sok kollégám említette, az Európai Unió bezárja a színbányáit, a vidéki területek elnéptelenednek, és ezáltal munkahelyek mehetnek veszendőbe. Nem szabad belefutnunk ebbe a csapdába, egy olyan munkavállaló, aki évtizedekig dolgozott a szénbányászatban, annak mindegy, hogy új munkahelyeket teremtünk el. ezért mindenféleképpen a jövő orientált megközelítést kell megtalálnunk, új technológiákat kell támogatnunk, a megújuló nyersanyagokat, és gondoskodnunk kell arról, hogy a méltányos átállás alapja ne olyan alap legyen, amely a feladás vagy a lekapcsolás, az elnéptelenedés ösztönzője, hanem az új technológia a jövő, a biotechnológiák és a vidéki gazdaság támogatója kell, hogy legyen ez az alap. Köszönöm. Köszönöm, most pedig János Lewandowski következik egy perc. Köszönöm. Ez a cím, a méltányos átmeneti alap azt mutatja, hogy ezt eh, hatékonyan és méltányosan fogják szétosztani, ami azt jelenti, hogy a régiók súlyának megfelelően, illetve az igényeinek megfelelően eh, itt azokra a régiókra gondolok, amelyek eh, nagyon a eh, széntől függnek, és nem a polgárok miatt egyoldalú a gazdaságuk, hanem a vezetők miatt. Európának nem csak zöldnek, hanem versenyképesnek is kell lennie, természetesen vezető szerepet kell játszani a európai szinten, de ezt sikeresen tegye, és ne kudarcosan, ehhez megfelelő alapokra van szükség nem igazán egyértelműek ezek a pénzügyi törvek, hiszen itt nem tudjuk, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre. Köszönöm. Most Szeretném önöket arról tájékoztatni, hölgyeim és uraim, hogy jelenleg 35-en jelentkeztek a spontán hozzászólások keretében, és az időbeli keretek miatt ez semmiféle feltételek mellett nem bonyolítható le maximálisan 8 felszólalónak tudok szót adni, hogy legalább valamennyire az időkeretek között tudjunk maradni. Következőként Maria Spiraki jelentkezett szólásra. Köszönöm, elnök úr, alelnök úr, eh, Dombrovskis úr, Timmermans úr, mind a kettőjüknek szeretnék köszönetet mondani, amiért eh, eljöttek, és amiért eh, ezeket az alapokat bemutatták nekünk a zöld megalapodása kapcsolatban. A méltányos átállás eléréséhez valóban meg kell határoznunk azokat a követelményeket, különösen a szén előállítása kapcsolatban, amelyek a GDP bizonyos százalékában meghatározzák, hogy az energiamix mekkora része lehet szén eh, alapú, és mennyi ideig, eh, hogy 2023-ban ugye már eh, kivezet, fontos, hogy 2023 már kivezessük a szenet, és 2028-ban már egyáltalán ne használjunk kőszenet. Úgyhogy ennek a folyamatnak a gyorsaságát, a sebességét figyelembe kell vennünk, és szeretném ezt megkérdezni, hogy az átállási folyamatban a kivezetés gyorsasága milyen szerepet játszik. Ami Észak-Macedóniát illeti, úgy gondolom, hogy valóban jövőképet kell nekik adnunk, meg kell érteniük, hogy melyek a lehetőségek, mi az, amit nyerhetnek a jövőben, és ezt nagyon világosá kell tennünk számukra. Köszönöm szépen. Tóth Edina

Látható, hogy például Horvát köztársaságban, Zadarban, Splitben, Dubrovnikban a kutás örökséget és fenyegetik ezek a folyamatok, ezeket védeni kell. Ugyanakkor meg kell nézni az átmet következményeit a Green Deal esetében, hogy ez milyen következményen jár az iparunkra, a társadalmunkra. Itt négy dolgot szeretnék kiemelni először is a környezetvédelem a Párizsi megállapodás értelmében. Itt nagyon pontos és világos előírásokra van szükség. Tudásra kell alapozni mindezt, és nem ideológiára világosan meg kell határozni, hogy kinek van szüksége segítségre, és itt az igazságos átállás alapja nagyon fontos. A harmadik dolog ahhoz, hogy finanszírozzuk az átmenetet, nem szabad károsítani a kohéziát, ez az egyik legsikeresebb európai szakpolitika, amely a szolidaritást ösztönzi az Európai Unióban, és ezért ezt mindenképpen meg kell őrizni. És a negyedik dolog, megfelelően kell finanszírozni ezt az eltállást, kiegészítő forrásokkal, ezt is pontosítani kell. Sajnos ez ideig nem történt meg. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, kedves kolléga. Most Pereira képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, a Green Deal értelmében Európa fejlettebb lesz, megállítjuk a biodiverzitás csökkenését, fellépünk a környezetszennyezés ellen, és előre mozdulunk a körforgásos gazdaság irányába, ezáltal növekszik a verseny képesség. Ez tehát egy környezetvédelmi szükségesség, de gazdasági szükségesség is. A fenntartható beruházási terv pontosan ezt az ambíciót fejezik ki, hiszen az EU költségvetés 25%-et ezen változások szolgálatába állítja, köz- és magánberuházások segítségével ösztönzi a fenntartható beruházást, az új technológiákat, az különféle beruházásokat, és Ezáltal Európa vezető szerepet játszhat ezen a területen. Itt különösen a megújuló energiákra kell helyezni a hangsúlyt, különösen a napenergiára és a vízenergiára. Ezáltal érhetjük el a dekarbonizációt, és örökre megoldhatjuk az energia összekapcsolását az ibériai félsziget és Európa többi része között. Most pedig következzenek, mondja az elnök a spontán felszólalások. Nincs itt a szólított képviselő. Gavramopoulos Télios következik. Én már hónapok óta vitatjuk eh, az átállási alapot és annak ambícióit. Ma világos összegek hangzottak el, és ez nagyon pozitív. de nagyon sokan lesznek ezek a polgárok, akik rettenetesen meg fogják szenvedni a létesítmények bezárását, különösen Nyugat-Görögországban és meg, ennek nagyvárosaiban. Úgy gondolom, hogy félembe kell venni ezeket a problémákat, amelyek eddig is léteztek bizonyos régióban, most azonban nem csak arról van szó, hogy Eh, van, vannak zöld régiók és nem annyira zöld régiók, mindannyiunknak évezni kell az átállás előnyeit, ugyanakkor konkrét eh, eszközökre van szükség ahhoz, hogy eh, azokat a területeket segítsük, amelyek megfizetik a váltásnak az árát. Nem csak igazságosnak, hanem eredményesnek, effektívnek is kell lenni ezeknek a lépéseknek. Azt is vélembe kell vennünk, hogy ne csak, azok, ne csak az egyes régiókat, hanem a teljes Európai Uniót is szem előtt tartsuk, tehát helyezzük, hoz, tegyük ki az asztalra a kirakós darabjait, de az e-, teljes nagy képet az Európai Unió egészének a jövőjét vegyük figyelembe. López Aguilar. López Aguilar képviselő. Julia Watt Köszönöm szépen, elnök úr. Észak-Angliából érkeztem. Büszke lakók élnek ott, férfiak és, és fiúk nemzedékei gürcöltek a föld alatt, a szénbányákban, az acéliparban, hajók, vonatok és egyéb gépek elemeit gyártották és hajtották a kereskedelem motorját. Tudom pontosan, mi fog történni, amikor egy tolvonással megszüntetünk egy iparágat, láttunk már ilyet. Főleg akkor, hogyha akkor tragédia ez, hogyha nem veszük figyelembe, hogy mi lesznek az eredménye. Thatcher asszony gazdasága idején a, a Durham megye képzett ipari munkásai nem kaptak más lehetőséget, mint sorok mellett dolgoztak azok, akik korábban gőzgépeket gyártottak és állítottak elő, azok most eh, kukorica, eh, eh, krumpli chipset csomagoltak. Elvesztették a, a, a én képüket, úgy érezték, hogy a férfi mi voltukat fosztatták meg őket átgondolom, hogy mi lett volna akkor, hogyha ebben az időszakban is lett volna méltányos átállási alap, akkor mindenki megőrizte volna az önbecsülését, és kevesebb tragédia lett volna. Mondanom kell valamit. Önök tudják, hogy túl léptük az időt, 35-en jelentkeztek, és minden második nincs jelen, akit szólítok. Ezt fel fogjuk jegyezni. Mert itt csak pénzt, ö, időt pazarlunk. Állandóan meg kell kérdeznem, hogy ki van jelen, és ki nincs jelen a teremben következőként. Gibson Barbara jelentkezett szólásra. Von den Lipa von soraiból. Nincs itt? Susana Soles Perez. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm eh, biztos úr, hogy eh, beszámolt nekünk az elképzelésekről. A metányos átállás alap, alapvető fontosságú, hogy az Európai Uniós régiók képesek lének finanszírozni a szénről való leállás folyamatát. Um, nagyon aggaszt bennünket azonban az, hogy ezeket az a pénzeket hogy osztjuk el. Timmermans úr, ön megnevezte az Asturiasi régió bányászait, de említhetnek Aragont is, és Castilla és Leont tartományt is, ahol ugyancsak ez a helyzet, lezárták, vagy lezárják e, a szén e, alapú e, erőműveket, és ez nagyon sok foglalkoztatottat érint, és emiatt csökken is ezeknek a régióknak a, lakosság száma, a demográfiai elszivárgást tapasztalunk. Ahogy említettem, fontos, hogy senkit ne maradjon le, senkit ne adjunk hátra ne vesztenek el a munkahelyek, és ne vesztenek el a megélhetési lehetőségek, ne vesztenek el a népesség sem. Köszönöm, mondja az elnök. Tak, dziękuję bardzo. E, szanowni Państwo, w trilogu na temat... E, Köszönöm, hölgyeim és uraim. Nyitva hagytuk e, az ajtót a gáz és az atomenergia előtt a felsorolásban, és ezzel kapcsolatban van egy kérdésem a biztoshoz, hogy hogyan kell érteni ezt az átmeneti időszakot a gáz és az atomenergia vonatkozásában. A beruházási bank elnöke azt mondta, hogy nincs Damoklész kardja eh, a, ezen ágazatok feje fölött. Szerintem a gáz az eh, nem klímasemleges, ugyanakkor egy megbízható energiaforrás. Észszerű, pozitív módon kell kezelni. Euh, Köszönöm én eh, megnéztem eh, eh, nagy érdeklődéssel a prezentációt, ugyanakkor van, ami meglep, hogyha méltányos átmenetet akarunk, akkor a közszolgáltatások fontosak. Ehhez támogatás kell a helyi hatóságoknak a szociális dömping pedig, hogyha valaki kimegy ebből a teremből, akkor ez lesz az első kérdés, amit kap. Önök a jelenlegi európai szabályokat akarják betartatni. Szerintük, önök szerint ez elégséges? Szerintem nem, ami pedig a foglalkoztatást illeti. Önök azt mondták, hogy a nagyvállalatokat fogják támogatni leginkább. Ezzel a probléma az, hogy évek óta adunk nekik támogatást, segélyt, azért, hogy munkahelyet teremtenek, teremtsenek, ezt zsebrevágják, majd eh, távoznak. Miért változna meg mindez? Köszönöm. Matthew Patton következik. Nincs itt. Manders képviselő következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr, a zöld megállapodás óriási kihívás, hiszen mindenki több pénzt akar. Ugyanakkor én azért felvetném, hogy a közeljövőben eh, ezt az zöld megalapást akár export terméké is alakíthatnánk, eh, amin eh, az